Köszönöm szépen Orbán úrnak a felszólalását. Amint tudjuk, a magyar elnökség nagyon nehéz időszakban érkezett el a világnak és az Európai Unió számának, számára is nagyon nehéz volt ez a helyzet. Ahogy említette, kulcsfontosságú, hogy ilyen kockázatokra reagáljunk. Ez volt az első magyar elnökség, tehát ez volt az önök első ilyen tapasztalata. Nagy érdeklődéssel hallgattuk azon által elmondottakat. Most pedig megkezdjük az eszmecserét a témában. Szeretném hozzátenni azt, hogy megköszönöm a memorandumot, amit hozzám eljuttatott illetve az Európai Uniós tagállamok miniszterelnökeinek, kancellárainak. Ebben a memorandumban már szerepel egyfajta jövőkép a Nyugat-Balkán térséget érintően is. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy egy valamit elmondjak, megosszak önnel. Orbán Viktor miniszterelnök úr a Nyugat-Balkán térségről úgy beszélt, mint egy olyan térség, ahol még Európát egységesítenünk kell, most a közép-európai országok 2004-ben már csatlakoztak, ezt az európai egységesítési folyamatot kell tehát lezárnunk a Balkán kapcsán. Orbán úr említette röviden az egyes országokat is, és a stratégiai programot is benyújtotta az elnökség, amelyet követünk. Hadd tegyek még valamit hozzá. Az Európai Parlament mindig támogatta az Európai Unió bővítését a Balkán térség felé, természetesen miután ezek az országok megfeleltek az elvárásoknak, kritériumoknak, hiszen a követelmények azok fontosak. Tehát itt egyetértünk önnel, miniszterelnök úr. Most átadom a szót José Manuel Bározónak, a bizottság elnökének. Elnök úr, miniszterelnök úr, tisztelt a magyar kormány tisztelt tagjai, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon kemény körülmények között kezdődött meg a magyar elnökség, de sikerült szembenéznie a kihívásokkal, és nagyon kompetensen végezte a munkáját. Az Európai Unió ennek köszönhetően sokkal eh, jobban meg tudja ragadni a lehetőségeket, amelyek előtt állnak, és könnyebben tud megküzdeni a nehézségekkel. Ezért tehát megköszönöm Orbán miniszterelnök úrnak és egész csapatának az elkötelezettségét. A magyar elnökség alatt az Európai Unió beindította az első európai szemesztert, lezárta a horvát tárgyalásokat, támogatta az arab tavasz demokratikus mozgalmait, elfogadta az európai rovastratégiát, és ez nagyon jó eredmény. Szeretném még azt is kiemelni, hogy mennyire nyitott volt az elnökség a következő pénzügyi keret kapcsán a parlamenttel folytatott párbeszédben. Ahogy tudják, tavaly novemberben én azt javasoltam, hogy strukturális párbeszédet kezdeményezünk, és ez valóban megtörtént a magyar elnökség alatt. Többször is találkoztunk, Buzek elnök úr, Orbán miniszterelnök úr és én azért, hogy eszmét cseréljünk, mielőtt még a bizottság jóváhagyta végleges javaslatát, amely most az önök asztalán fekszik. Ez a költségvetés szerintünk reális, de ambiciózus. Arról szól, hogy a jövőbeni növekedésbe ruházzunk be. A konzultációk eme gyakorlata, tehát hogy a parlament, a tanács, a bizottság konzultál egymással, most már berögződött, és Tusk miniszterelnök úr is megerősítette nekem, hogy a lengyel elnökség folytatni fogja ezt a stílusú munkát, a párbeszédet, ha elindították, ennek folytatódnia kell, és akkor meghozza gyümölcsét. Természetesen a politikai döntéshozatalban megnyilvánul az, hogy a válságból levontuk a tanulságokat. Vissza kellett Európát állítani a megfelelő útra, és nem kis munka volt az, hogy a kisiklás után most már jó irányba megyünk. Most már világosabban értjük azt, hogy függünk egymástól, és úgy döntöttünk, hogy ezt el is ismerjük a kulcsfontosságú kérdésekben, a gazdasági kérdésekben, de a migráció témájában is. Először nézzük a gazdaságot. A növekedés a magyar elnökség napi rendjén fontos pont volt, és ez így lesz a lengyel elnökség idején is. A mai gazdasági környezetben komoly a tét. Az 1,8%-os GDP növekedés, amelyre számítunk 2010-ben, a munkanélkül, a munkanélküliség még mindig elfogadhatatlanul magas, különösképpen a fiatalok körében. A tagállamok helyzete eltérő, még mindig túl nagy szakadékok vannak, és például Görögország most bizony a kötélen egyensúlyoz. De mi forog itt kockán? A szociális piacgazdaság jövője, közös valutánk az euró jövője, illetve Európa szerepe a világban. Tehát a hatos csomag kulcsfontosságú, és komoly következményei lesznek az unió működésére nézve. Maratoni tárgyalásokat folytattak a társjogalkotók egymással, és végül a gazdaság irányítási csomagról kötött végső megállapodás most már a közel van. Remélem, hogy minél hamarabb sikerül megállapodni erről a nagyon fontos csomagról, és remélem, hogy így építeni tudunk az előadók kiváló munkájára. A mi oldalunkról azt mondhatom, hogy a bizottság továbbra is keményen fog dolgozni, hogy a növekedést megerősítse. Például gondoljunk az egység, a közös piaci intézkedés csomagra, a 12 prioritásra. A bizottság javaslatait az év végéig le fogja tenni az asztalra, remélve, hogy 2012 végéig azokat a tanács és a parlament jóvá is hagyja. Én nagy örömmel látom a munka első gyümölcseit, különösképpen a tulajdon terén. Itt a bizottság benyújtotta már az átfogó stratégiáját a reformra vonatkozóan. És a múlt héten a tagállamok elfogadták a két rendeletet, amely megerősített együttműködést léptet életbe, és így a közös Európai Uniós szabadalom jön létre. Ez már eh, évtizedek óta váratott magára, és a magyar elnökség nagyon fontos hozzájárulást tett, sikerült a padhelyzetet áttörni. Mi lesz a végeredmény? A szabadalmak költsége akár 80%-kal is csökkenhet Európában, 25 tagállamban. Ez rendkívül fontos lépés ahhoz, hogy innovációbarát legyen Európa. Gazdasági jelentősége nagyon nagy. Elfogadhatatlan volt az a helyzet, hogy egy szabadalom beszerzése tízszer annyiba kerüljön Európában, mint az Egyesült Államokban. Ennek most vége. Látható, hogy az európai fellépés kiegészítheti a nemzeti fellépést és a versenyképességet növelheti. Egy másik fontos lépés a hat hónap alatt a migráció témájában történt. A migráció nagyon érzelmi kérdés is. Nehéz, kényes helyzet ez, és Európa nehéz helyzetben találta magát a tavaly tavaszi délmediterrán események után. De hadd mondjam még egyszer, hogy az Unió egységesen lépett fel, a szabadságot és a biztonságot is megoltalmazta. A Frontex használatában megállapodtunk, két héttel ezelőtt született egy új megállapodás, és szembe tudtunk nézni azzal a nehéz helyzettel, amely a Schengeni rendszer kapcsán állt elő és az Európai Unió alapelvei a személyek szabad mozgása, illetve a közös európai határok nélküli térség volt veszélyben, de ezt is el tudtuk kerülni. Most a javaslat egy európai alapú Elnézést szakítja félbe az elnök úr, Barózó urat, egy kicsit lassabban olvassa a beszédét, mert a tolmácsok a szabadséggel nem tudnak eh, megküzdeni. I was saying that eh, the commission tehát, folytatja Barroso úr, azt mondtam, hogy a bizottság a konkrét javaslatait most fogja letenni majd az asztalra egy európai alapú monitoring és értékelő rendszerre vonatkozóan. Ezt kiegészíti egy európai védelmi, biztonsági védelmi mechanizmus. Ami a menedékügyet illeti, az Európai Tanács megállapodott abban, hogy az európai, a közös európai menedékügyi rendszert 2012-ig kell felállítani. A bizottság javaslatai már elkészültek, és biztos vagyok abban, hogy most elegendő lendületet vett ez a folyamat ahhoz, hogy sikerüljön lezárni. Annak is nagyon örülök, hogy a magyar elnökség fontos lépést tett előre a romák helyzetének javításában. A Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretét támogatta az Európai Tanács. Ez segíteni fog bennünket abban, hogy végre lezárjuk a több évszázados elszigeteltséget. Az oktatás, a foglalkoztatás, a az egészségügy és a munkaerőpiac terén. Én eh, remélem, hogy ezt a megállapodást is sikerül majd hatékonyan lezárni. Horvátország csatlakozása terén is sikerült kiváló eredményeket elérni. A múlt héten formálisan is lezárultak a tárgyalások, és most várjuk a csatlakozási szerződés aláírását ennek az évnek a végéig. A bizottság véleménye szerint Horvátország lehet az Unió 28. tagja 2013. július 1 éig nagyon szigorúak voltunk, de tisztességesen jártunk el, és ugyanígy fogjuk ezt folytatni a csatlakozásig. Szerintem ez nem csak erősíti Európát és az európai családot, hanem továbbra is békét, stabilitást és megbékélést eredményez a Nyugat-Balkán térségében. Komoly támogatást kaptunk ehhez a munkához, és ahhoz, hogy az európai perspektíva valóban sokat jelentsen a balkáni régióban. Köszönöm ezt a támogatást, és gratulálok Magyarországnak ehhez a munkához. A Duna stratégia is megszületett, amely segíti megvédeni ezt a térséget, és hat szomszédos országgal együttműködve dolgozik. 150 millió ember életszínvonalát fogja javítani ez a stratégia, amikor megvalósul. Ez az év még valami másért is fontos volt. A szomszédság politikán belül is történtek változások. Ez most bár, sokkal inkább, mint bármikor máskor a napi rendünk egyik legfontosabb pontja. Déli szomszédainkkal is együttműködtünk, nem csak politikai szempontból támogattuk az arab tavaszt, hanem a helyszínen gyakorlati támogatást is nyújtottunk, humanitárius segítséget biztosítottunk. Az Európai Unióra gyakorolt közvetlen hatásokat is kezeltük, és egy olyan stratégiát dolgoztunk ki, amely a demokráciát és a jólétet támogatja. Zárásként hadd mondjam el, tisztelt képviselők, hogy továbbra is összpontosítanunk kell arra, hogy a jövőbe fektessünk be. A magyar elnökség megmutatta az irányt ebből a szempontból, és a szoros együttműködés a lengyel elnökséggel nagyon hasznos lesz az Európai Uniónak. Ez fogja biztosítani a folyamatosságot a tanácsban, és lehetővé teszi, hogy konstruktív eszmecseret bonyolodjon az Európai Parlamenttel. Az elmúlt hat hónapban nagyon sokat tudtunk előrelépni az európai feladatokkal, és én biztos vagyok abban, hogy a most elért eredményekre az elkövetkezendő hat hónapban is építeni tudunk, és így érünk majd el további sikereket. Köszönöm a figyelmüket. Very much, uh, Mr. President. Köszönjük szépen, elnök úr. Most pedig a néppárt nevében Joseph Dole úr kap szót. Tisztelt elnök urak, kedves kollégák! A tanács magyar elnöksége megmutatta, hogy a soros elnökség továbbra is fontos a döntéshozatali rendszerünkben. Meg kell állapítanunk, hogy milyen e, előrelépéseket értünk el több területen is. Gazdasági területen, a kormányzás tekintetében és az első európai szemeszter első részében a különböző szociális kohézió területén, a közös mezőgazdaságpolitika, élelmiszerbiztonság, belső piac, Duna stratégia területén, és természetesen az energetikai politikában is. Kült, politikában Horvátország csatlakozásával és a szolidaritásunkkal Japán iránt, illetve a mediterrán térség országaival. Engedje meg, kedves Orbán úr, hogy megosztjam a, a néppárt álláspontját. Köszönöm elsős a magyar elnökségnek és különösen Győri Enikőnek azokat az erőfeszítéseket, amiket tett azért, hogy a kormányzási csomagot előbbre vigye, illetve lehetővé tegye, hogy elfogadjuk a közösségi módszert a parlamenttel együtt. 95-98%-ban teljesültek kéréseink. Nagyon sajnálom, hogy egyesek magatartása miatt nem tudtuk ezen a héten lezárni ezt a kérdést úgy, ahogy terveztük. Mert gazdaságirányítás nélkül nem lesz fellendülés, és e- stabil euró nélkül nem tudjuk megnyerni a növekedésért folytatott csatát. Szinte nulla a lehetőség. Ezek a néppártnak a következtetései. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a közös közösségi politikában, a kohéziós politikában a februári megegyezéssel megerősítettük ezt az eszközt az elkövetkezendő évekre a márciusi mezőgazdasági reformmal kapcsolatos területen, ami kapcsolatos azzal, hogy nagyon megugrottak az alapanyagárak, és a, fontos az élelmiszerbiztonság. Az Európai Tanács február elején külön foglalkozott ezekkel az, a biztonsági kérdésekkel, még a japán fukushima tra, tragédia előtt a Single Market Act-nek köszönhetően megerősítést kapott a piaci kérdések is. Ezzel együtt a magyar elnökség nagyon nehéz politikai-gazdasági körülmények között haladt előre. A roma politikával kapcsolatban Román úr, önnek sikerült összebékíteniük az európaiakat és konkrét akciókat javasolt. Külön köszönöm ezt önnek és azzal szeretném befejezni, hogy az eredményeket hangsúlyoznám, amiket külpolitikai területen értünk el. Már volt alkalmam, hogy üdvözöljem Horvátország által elért eredményeket az elmúlt hónapokban, és csak így tudták a 27-ek megadni neki a zöld utat a csatlakozáshoz, úgy, ahogy ezt már januárban Orbán úr kifejezésre juttatta. Ez egy jó hír a horvát nép számára, de ez jó hír a Balkán népei számára is, akik számíthatnak az európai perspektívára. A mediterrán térség eseményei ugyancsak a, nagyjából az elnökség idejére estek. Európa erkölcsi szolidaritásáról adott tanúbizonyságot, de más módon is szolidáris volt, és igyekezett megoldani a menekült és következtében felvetődött problémákat elsősorban az olasz partok mentén. És a Schengeni térség megnyílt Bulgária és Románia előtt. Nem azért, hogy nekik kedveskedjünk, hanem azért, mert betartják azokat a szabályokat, amelyek mindenkire vonatkoznak. Ez nagyon jól megmutatja, hogy az európai szolidaritást ki kell érdemelni, és az erőfeszítések megkapják a jutalmukat. Köszönöm a magyar elnökségnek, és sok bátorságot a lengyel elnökségnek köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen, elnök úr. Most pedig következik Hannes Szoboda alelnök úr a szocialisták nevében, szocialisták és demokraták nevében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottság elnöke, miniszterelnök úr. A soros elnökségnek azt gondolom két feladata van. Az egyik az, hogy a dossziékat tovább kell vinni, le kell zárni, különös tekintettel a nyitott kérdésekre, ugyanakkor példaértékű szerepet is kell, hogy vállaljon az Európai Unión belül. Ami az elsőt illeti, miniszterelnök úr, szerettem volna köszönetet mondani önöknek, hiszen nagyon sok kérdést helyesen oldott meg a soros elnökségük. Nyilván van egy dosszié, amit a szívemen viselek, ez a roma stratégia, és nagyon szépen köszönöm a munkájukat. Ami a második kérdést illeti, nos, e tekintetben kritikai megjegyzéseim lennének, engedje meg, hogy elmondjam ezeket. Ami a médiatörvényt és az alkotmányukat is illeti, ebben a parlamentben masszív kritikát fogalmaztunk meg. Elmondhatja ön, hogy ez belpolitikai kérdés, de ön is tudja, hogy az Európai Unión belül a belső politika, belpolitika, európai politika is. És ennek kihatása van természetesen egyiknek a másikra. És úgy gondolom, hogy ez helyén való. A média törvényüket módosítaniuk kellett, bár a bizottság viszonylag enyhén ítélte meg azt, és ön is tudja, hogy a Velencei Bizottság az alkotmányozással kapcsolatban nem csak az eljárás kritizálta, hanem annak tartalmát is és Ban Ki-moon is, az ENSZ főtitkára is megfogalmazta ezt kemény kritikával. Ön általában azt mondja, hogy 49-hez kíván kapcsolódni. De azért közte ott volt a mai időszakhoz képest 1956 is és én megéltem ezt a forradalmat Ausztriában, óriási két célkitűzős véleményszabadság, sajtószabadság voltak ezek és 56-hoz is lehetne kapcsolódni, hiszen ez egy nagy forradalom volt azokkal a szabadságokkal, amelyek európai értéket képviseltek, európai célkitűzések voltak. És ön sokszor elmondta, hogy a szocialisták mindenféle kritikát fogalmaznak meg önökkel szemben, de ön is ott volt, amikor Hillary Clinton ott járt önöknél nem régiben, és és Tom Lantos kiváló amerikai képviselő is elmondta a maga véleményét, hallotta ön is ezeket. Sokan felhívták az ön figyelmét arra, hogy a demokratikai, demokratikus rendek merre vezethetnek, és ezek bennünket is aggályokkal tölthet el. Kétharmados többségük van, ennek birtokában valóban azt tehet, amit akar, de egy demokratikus európai közegben az is számít, hogy a kritikusok mit fogalmaznak meg, mit mond az ellenzék, nem csak az számít tehát, hogy a kétharmad mit szeretne. Ön köszönetet mondott a néppártnak, de csak a néppártnak. Ez jogában áll, bár ez az első alkalom a számos korábbi elnökségtől, amelyeket már megéltem, hogy csak egy pártnak mondanak köszönetet. De a demokráciában nem csak azoknak mondunk köszönetet, akik támogatnak bennünket, hanem azoknak is, akik kritik, kritizálnak bennünket. Ezt értjük demokrácia alatt. A pluralizmus, mint célkitűzés a média törvény kapcsán és a sajtószabadság kapcsán azt gondolom, hogy fontos lenne, ezt elmondta Tom Lantos is, és ezért nagyon lényeges volna az európai felelősség tudatában, igen, támogatjuk a pluralizmust, a sajtószabadságot, a véleményszabadságot és a kritikát is, mert az része a demokráciának akár kétharmados többségük van, akár nem, nyilván ezt ki lehet használni, de kérem hallgassák meg a kritikai megjegyzéseket is. Mi ezt értjük európai demokrácia alatt. Köszönöm szépen. Uh, uh, Mr. Svoboda, Mr. Vice President, is a blue... Svoboda úr, van egy kék kártya. Készen áll? Akkor Posselt úrnak adom át a szót. És megkérem, hogy tegye fel a kérdését. Igen, Magyarországnak nem csak kiváló soros elnöksége volt, hanem nagyon modern demokratikus alkotmánya született, és szerettem volna Szoboda úrtól megkérdezni, hogy valóban azt hiszi, -e, hogy Ban Ki-moon, aki egy olyan szervezet élén áll, amelynek többségét diktatúrák alkotják, nem inkább a diktatórikus alkotmányokkal kellene foglalkoznia az ensz belül, ahelyett, hogy egy eh, demokratikus mintaállamnak az alkotmányát cincálná szét. Köszönöm szépen, parancsoljon. Tisztelt Posselt képviselő úr, először is Ban Ki-moon nagyon sok demokratikus állam is támogatja, másodszorban pedig szeretném azt is elmondani, hogy a Velencei Bizottságot is említettem, és hogyha megnézi, akkor annak is nagyon sok olyan tagja van, akinek a szociáldemokrácia semmi köze, inkább a te sorait közül származnak. A demokrácia nem a párthoz való hovatartozás kérdése, hanem politikai és személyes felelősség kérdése, és ezt kívántam kifejezésre juttatni. Köszönöm. Thank you. The next Köszönöm. A következő hozzászóló Alexander Graf Lambsdorff lesz. Elnök úr, miniszterelnök úr, bizottsági elnök úr, Frakcióm szempontjából a magyar elnökség tulajdonképpen sok fontos dolgot elért, hiszen a gazdasági válság, a fukushimai katasztrófa és az észak-afrikai trendek mind nagy kihívást jelentettek, és ön miniszterelnök úr és Martonyi úrnak, valamint Győri asszonynak is azt gondolom köszönet jár, mert kiváló munkát végeztek. A gazdaságpolitika terén, az euró stabilizálása terén tett lépések elismerésre méltóak és azt gondolom, hogy az EFSA és az, az európai szemeszter elindítása is kiváló eredmények. A tagállamok költségvetésének koordinálása lesz az a az előrelépés, ami valóban oda vezet, hogy ezeket a mostani válságokat megelőzzük. Említett a, említette a hatos csomagot a gazdasági kormányzásról. Mi frakcióként támogatjuk ezt, és kitartunk amellett, hogy a stabilitási és növekedési paktum megerősödjen. Ezért a fordított, minősített többségi szavazás azt gondolom, hogy a helyes út lenne, és az is helyes volt, hogy elnapoltuk a szavazást. Folytatni kell ugyanis az eszmecserét erről. József Dól is elmondta, hogy meggyőző gazdasági csomagra van szükség, és em, tekintetben számunkra nagyon fontos az, hogy ne egyfajta fogatlan tigris legyen ez a gazdasági stabilizációs paktum. Horvátország is nagy kihívás volt az önök elnöksége alatt, lezárták a csatlakozási tárgyalásokat, és csatlakozom Szoboda úrhoz, hogy ez az egész régió tekintetében nagyon fontos lépés. Mások is említeni fogják már, hogy végre a fogyasztói csomag is lezárásra került, az energia kérdésekben is előrelépés történt, és a KKV-k tekintetében is a szabadalmi csomag nagyon nagy értéket fog képviselni, Barózó is említette az önök sikereit. Amikor Budapesten találkoztunk miniszterelnök úr, akkor elmondtuk, hogy fair módon fogjuk értékelni az önök elnökségét, de nyilván megnézzük azt is, hogy mi történt az önök országában. És sajnálattal látjuk, hogy Sajnos a médiatörvény nagy árnyékot vetett az önök elnökségére, más médiatörvényt szerettünk volna látni. Igaz, hogy módosításokra került sor a bizottság javaslatára, bármi mást is szerettünk volna látni, és az alkotmány kidolgozásának folyamata sem úgy zajlott, ahogyan a Velencei Bizottság azt javasolta. Azt gondolom, hogy más európaiak számára is fontos az, hogy odafigyeljünk egymásra, hiszen csak így juthat az egész EU előre, hiszen nagyon sokfajta szabadságjogról van szó. A német Dén, Dán vagy a Dán svéd határon perceken belül még megindulhat a vámellenőrzés, és azt gondolom, hogy ez egy olyan trend, ami ellen talán a, az elnökség egy kicsit erősebben odafigyelhetett volna, hiszen a szabadság az utazás terén, a bevándorlás terén, a Schengen elleni támadások összefüggésben a szabad a utazással, talán nagyobb odafigyelést igényelt volna. Összességében azonban azt gondolom, hogy sikeresek voltak, kár, hogy ilyen árnyékot is vetettek ezek az események az önök elnökségére. Köszönöm szépen. Most pedig Daniel Corbendi társelnök úr következik a zöldek képviseletében. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, bevallom, hogy néha nem igazán értem. Azt mondta itt, hogy Európa erős, Európa cselekedhet, Európának cselekednie kell, Európának erős kell cselekednie, és meg kell magát mutatnia egy nehéz gazdasági politikai helyzetben. Mindenki tapsol. Aztán utána azt olvasom, hogy 1848-ban nem ö, fogadtuk el Bécs diktátumait, 1956-ban és 90-ben nem fogadtuk el ö, Moszkva diktátumait, és nem fogjuk elfogadni, nem fogunk meghajolni Brüsszel diktátumai ellen alatt sem. Ki mondta Václav Klaus? Nem, Orbán Viktor mondta ezt márciusban, idén a saját ö, hallgatósága előtt, és utána pedig azt kérdezi, Barroso úr azt kérdezi, hogy miért rossz a képe Európának, csak Azért, mert vannak olyan politikusok, férfiak és nők, akik egy módon beszélnek itt Brüsszelben vagy Strasbourgban, és másképpen beszélnek saját hazájutunkban, és ez árt Európának, ez rombolja Európát, és ön egy olyan politikus, aki rombolja Európát, Orbán Viktor úr. Nagyon egyszerű a dolog, nagyon egyszerű. ön és a, a tisztviselői nagyon jó, szép munkát végeztek. Ez az, ami érdekes. Egy skizofrén, általános skizofrén helyzet alakul ki, és mellette egy nem, nemzeti cinizmus uralkodik, amikor Magyarországon lebontjuk, lebontják mindazt, amit Brüsszelben vagy Strasbourgban megépítettünk. Ön azt mondja, hogy ez nem fontos. Ugye, hogy igazam van? Köszönöm szépen, nagyon kedves. Tehát akkor folytatom azt várjuk minden személytől, aki tüntet, hogy ne bontsák le az eredményeket és Magyarország érdekeit, és a, a jogszabályok kereteiben az ilyen fellépők ellen fel fogunk lépni, hogy védjük magunkat a külföldiek ellen. Ki mondta ezt, Orbán Viktor? Ki mondta ezt? Magyarok vagyunk, mi megoldjuk a feladatokat, kellemetlenek is tudunk lenni, hogyha ez a megközelítés szükséges. Kádár János 85-ben. Hát ez az ön problémája, Orbán Viktor úr. Egyfelől olyan személy volt, aki 89-ben a szabadságért küzdött, és egyszerre csak, és ez nagyon fontos, és érdekes, hogy saját maga ellen is gyanakvóvá vált. A a brüsszeli diktátumról beszél, és saját magától is fél. Sokkal jobban kellene, hogy saját magától féljen, mint Brüsszeltől, és akkor megérteni, hogy az európaiak ma miért, és említhetem azokat, ami történt az önök sajtójában. Két liberális baloldali sajtó akarta összevonni a szerkesztőségét. Berózó úr ezt jóváhagyta, de az önök média tanácsa, amely független és az önkezében van, ezt elutasította, mert ezek ellenzéki sajtó, és nem jó, hogyha a szerkesztőségeket összevonják. Van egy rádiójuk, amelyik szabad klubrádiónak hívják érdekes módon a frekvenciáját elvették, és egész véletlenül egy katolikus rádió kapta meg ezt a frekvenciát. Ön azt mondja, hogy hát ez a véletlen, a történelem véde, azt nem lehet tudni, hogy miért mindig az egyik oldalt sújtják, másikat meg nem. Hát ez a probléma. Aztán teljesen jogosan azt mondta, rázhatja a fejét, de minden igaz, amit mondok, de ez önt nem érdekli, mert egy nacionalista beszédet fog mondani, és utána az összes magyar azt fogja mondani, hogy na legalább most megmutatta nekik, hogy mi van. De Ön küzdött a szabadságért. Én nem sokat hallottam önt akkor, amikor Egyiptomban, Tunéziában a szabadságokért küzdöttek, akkor nem nagyon hallatta a hangját. Utána, amikor aztán Kínát kellett fogadni, akkor a nagy szabadság elleni harcost azt ö, már megint csak visszafogott volt. És, úgyhogy ne meséljen nekünk itt. És ami most jelenleg történik Európában, a határok kérdésében is, amit Dánia csinál, sürgősen az Európai Unió elnökségének, a bizottság elnökségének ki kell mondania, hogy ezt azonnal abba kell hagyni. A Schengeni megállapodások, Schengeni megállapodások, ez az európai jog. És egy ország, legyen az Dánia, Magyarország, nincsen joguk, hogy megkérdőjelezzék, és az európai jogot egyoldalúan ne alkalmazzák. És hogyha az európai jogot változtatni akarják, vagy kell, akkor azt a parlamenttel együtt döntésben kell megtenni. És majd meglátjuk, hogy mikor lesz meg a többség ahhoz, hogy megváltoztassák a Schengeni Egyezményt, Barroso úr. Jó munkát vett, végeztek a tisztviselői, ön viszont a diktátorok ellen használ, de a, a harcos is, és a diktátor is Orbán Viktor. Köszönöm, társelnök úr. A következő hozzászólónk Jan Zahragyil, a konzervatívok és reformisták képviseletében. Pane premiére, pane ministře, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt bizottsági elnök. Magyarország megérdemli azt, hogy elismerjük a munkáját, amit a soros elnökség alatt elvégzett. Azt gondolom, hogy köszönet jár ezért. Különös tekintettel az államtitkár úr munkájára, aki nagyon sok időt töltött itt. Szlovénia és Csehország tekintetében tudjuk, hogy Magyarország is az egyik új tagállam volt, aki átvette a soros elnökséget, nem volt könnyű dolga, hiszen eddig nem látott sokkokat kellett kezelni az eurozónán belül, aztán szociális és politikai változások sorát látjuk Észak-Afrikában, olyan dolgok történtek, amelyeket korábban nem éltünk át. És a stabilitása is megmaradt Magyarországnak, nem úgy, mint az én országomban annak idején, ahol gyakorlatilag sajnos az egész országunk ázsiója megingott a kormányválság kapcsán. A magyar elnökségnek tehát gratuláció jár, és azt gondolom, hogy az új tagállamok közül jól teljesített. Nem értek egyet Orbán úrral teljes mértékben, mert a közép- és kelet-európa felé való bővítás új tapasztalatokat és új dinamikát nyújt. Azonban nézzük végig, ez sajnos nem így történt, hiszen a tagállamok tulajdonképpen új ideológiát hoztak be, amely nem feltétlenül egyeztethető össze az európai elképzelésekkel. Úgyhogy a politikai vezetésben nem tudtak még jeleskedni. Én inkább olyan dolgokban gondolkodom, ahol az hangzik el, hogy új európai paradigmára van szükség, mert az 50-es évek koncepciója, amelyet az európai integrációra kitaláltak, ma már nem tartható fenn. Kombendit úr sokszor antieurópainak nevezi azokat, akik másként gondolkodnak, de azt gondolom, hogy kívülről sokan tapsolnak az ilyen gondolkodásúaknak. Következő felszólalónk Ransdorf képviselő lesz az Egyesült Baloldalról. Já bych se chtěl vyznat z toho, že mám rád Maďarsko a maďarskou kultúru. Köszönöm szépen, szeretném elmondani, hogy én szeretem Magyarországot, szeretem a magyar kultúrát, és ezért nagyon kíváncsian vártam, hogy hogyan fognak teljesíteni a programjuk teljesítése tekintetében. El kell mondanom, hogy hát csalódtam. Számos trialógusban vettem részt, a három oldalú tárgyalásban a három intézmény között, és a felkészületlenséget láttam, annak hiányát, hogy saját véleményük volna. Szerhadil képviselőtársam éppen elmondta, hogy sztereotípiákat követnek. És hogyha az eredményeket kívánjuk most összesíteni, akkor természetesen hát vannak, akik köszönetet mondanak, de én azt gondolom, hogy nincs eredmény. Nulla az eredmény. És ez nagyon szomorú mivel ez egy olyan elnökség volt, amely nagy kihívásokat látott maga előtt külső és belső határain egyaránt. Orbán úr elmondta, hogy ugye saját elképzelésük szerint Magyarországon belül lépéseket tette, és erővel mentek neki a nyitott kérdéseknek. Ezen a, a parlamenten belül sokszor magunk felé hajlunk a, hajlik a kezünk, de nekünk keresni kell az új lehetőségeket, az új alternatívákat, mert az új tagállamoknak megvan az esélyük, de ezt nagyon sokszor eltékozolják. Azt gondolom, hogy fel kell ébredni majd, hiszen még nagyobb kihívásokkal kell majd megbírkoznunk a jövőben. Talán emlékeznek két íróra, akik azt mondják, hogy nem szabad az időt eltékozolni. Thank you. Uh, Mr. Párás kolléga következik. Orbán úr, ön azon kevés európai vezető egyike, aki egy kicsit ö, ismeri a történelmet, hisz a nemzetállamokban, és a demokráciát is győzedelemre viszi. Magyarország szerencsés, hogy ön a miniszterelnöke, és ön nem hagyja azt sem, hogy ezek itt bántsák. Azt mondta, hogy Moszkva nem diktálhat, most Brüsszel sem, és azt mondja, hogy ezzel szemben áll, akkor ezt van, ön ezt komolyan gondolja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ön egy titkos fegyvernek bizonyult, az euroszkeptikus mozgalom titkos fegyverének, és a hat hónapos elnöksége bizony ebből a szempontból történeti jelentőségű volt. Miért? Mert az elmúlt hat hónapban az európai emberek végre fölébredtek, és rájöttek, hogy mennyire egyáltalán nem demokratikus és bukásra ítélt projekt ez Úgyhogy a hat hónap alatt ez például kiderült. Visszagondolunk mondjuk a finn választásokra, és az igazi finnek párt hatalmas sikerére. Hát kivádolhatja az általános adófizetőket Finnországban, akik azt mondják, hogy mi nem akarunk tovább fizetni azért, hogy ezt a bukásra ítélt projektet, az eurót megmentsük. Hát a finn eredmény után megtörtént a harmadik áldozat. Ugye Barózó úr hazájában, Portugáliában, Portugáliának is mentőcsomagot kellett adni, és most már másodjára megyünk Garakországba, ahol az emberek az utcákra vonultak tüntetni. De talán az ön elnökségének a valódi csúcsa az volt, amikor a dánok egyszerűen széttépték a Schengeni megállapodást. Úgyhogy összefoglalóan azt mondanám, hogy ön egy szuper, fantasztikus hat hónapot tudhat maga mögött. Sokkal több minden történt,

Köszönöm. Az Európai Unió elnöksége és ennek a feladatnak az ellátása nem csak a döntéshozatalról szól. Nagyon fontos, szimbolikus jelentősége van. Az európai alapértékeket, a véleménynyilvántás szabadságát és emberi jogokat kell képviselni. Ezért Orbán úr, én üdvözlöm azt a módot, ahogyan ön a roma kérdéseket napirendre vette. De sajnálom azt, hogy a magyar elnökség nem tudott ugyanilyen elkötelezettséget mutatni ezek iránt az értékek iránt a saját hazájában. Furcsa, hogy nagyon jó munkát végeztek, az európai családot bővítették, az értékeket kiterjesztették Horvátországra. A horvát delegáció alelnökeként én nagyon örülök, hogy a csatlakozási tárgyalásokat sikerült lezárni az önök elnöksége alatt. Magyarországnak köszönhetően a bővítési folyamatot életben tartottuk, és még előre is lépett ez, ez egy történeti eredmény. Én annak is örülök, hogy a nehéz körülmények ellenére Magyarország ügyesen kezelte az energia dossziét. A stressztesztek az atomerőművek kapcsán Fukushima után, az energiapiacok kérdése, tanácsi konklúziók az energiahatékonyságról és az energia roadmap, ezek mind megvoltak. Végül pedig, elnök úr, most következik a lengyel elnökség. Az ő magatartásuk a tanácsban aggályokat vet fel bennem. Nem tudom, hogy komolyan veszik-e az energiakérdéseket annyira, amennyire kellene. Megköszönöm Magyarországnak a munkát. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit megkérni, mondja az elnök úr, hogy egy picit lassabban beszéljen, mert a tolmácsok ekkora sebességgel nem tudnak megküzdeni, ez fizikailag nem tolmácsolható. Most Delkian Epping következik. Köszönöm, elnök úr! Amikor az Európai Unió problémákba ütközik, akkor a vezetők az úgynevezett populistákat kezdik támadni. Barozó úr ezt gyakran teszi, remélem, hogy éppen most hallgat engem. Az a, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy elszakadnak a valóságtól. A hétköznapi emberek aggódnak, nekik azt mondták, hogy az euró majd a gazdasági konvergenciához vezet, és most az ellenkezője történik. Feltették maguknak a kérdést, mi történik a megtakarításommal, a nyugdíjommal, mi lesz, milyen jövője lesz a gyerekeimnek? Ezek az emberek populisták, Barózó úr az véleménye szerint? Azok, akik másokat populizmussal vádolnak, nem kellene, hogy a tükörben nézzenek, Barózó úr? Nem lehet az, hogy túl sokat ígértek, Barózó úr, és aztán ebből nem tudtak teljesíteni? és túlságosan is túl sokat ígért, aztán a saját csapdájába esett Barózó úr. Itt az ideje, hogy konszolidáljuk az európai integráció eredményeit, ahelyett, hogy Bábel tornyát építjük fel, Barózó úr. Ezzel kapcsolatban semmiféle populista dolog nincs, ugye? Sőt, ellenkezőleg az a populizmus, hogy azt állítjuk, hogy az eurókötvények a varázs, csoda megoldás az adósságunkra. Hogy oldjuk meg az adósságot úgy, hogyha még többet teszünk belőle? Az emberek kritikusak Európa kapcsán. Ott van a többség, a parlament parlamenten kívül, ezen a házon kívül ott állnak az emberek, és alapvető kérdéseket tesznek fel, amelyekre az európai vezetők nem tudnak válaszolni, Barroso úr. Ez a frusztráció oka. Köszönöm. A következő hozzászóló, Paska kolléga nincs a teremben, úgyhogy tovább megyek, és Werner Langennek adom meg a szót. Ja, vielen Dank, meine... Nagyon szépen köszönöm, elnök uraim. Azt gondolom, hogy a magyar soros elnökség nagyon sikeres volt, különös tekintettel arra sok kihívásra, melyel szembe kellett helyezkednie. Ha megnézzük azt, hogy hányan nem akartak európai megoldást találni itt az unión belül. Úgyhogy ez a soros elnökség mindenképpen megérdemli az elismerést és az Európa ügyi miniszterasszonynak, Győri asszonynak is csak kérem, és én is elmondom felé a köszönetet és az elismerést. Úgyhogy Ransdorf úrral nem értek egy, egyet, hiszen hogyan terjesszen elő észszerű javaslatokat egy elnökség, hogyha nagy tagállamok állandóan blokkolják ezeket. Számos példát tudnék mondani. Tehát összességében abban a kontextusban, hogy rengeteg volt az ellenállás, Nézzük meg Feridzs úr gratulációt, vagy Zahradil úr megjegyzéseit, vagy Szoboda úrét, Kombendinit. Hová lettek? Minden a négy eltűnt. Elmondták a magukét, és meg sem akarják hallgatni az ön válaszát. Szerintem ez nem fereljárás, nem így kell elbánni egy soros elnökséggel és a magyarral sem. Természetesen igaz az, hogy voltak belpolitikai problémái, amelyeket meg kellett oldani, voltak viták, de ha Szoboda úr felszólalását meghallgatom, aki a tartalmi agendára abszolút nem figyelt oda, és nem is tért ki, amikor összefoglalta a magyar elnökséget, akkor tulajdonképpen azt kell mondanom, csak elterhelte a figyelmet. Orbán úr nyilván nem tudja megoldani a világ problémáit, legyen szó Kínáról vagy Észak-Afrikáról. Én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek a soros elnökségük alatt. És ha, ha megnézzük azt is, hogy itt a brüsszeli szabályozási tendenciákra is kritikai megjegyzéseket tett. Nos, hát ezzel nem tudok ellentmondani, hiszen nagyon sok esetben a bizottságon belül úgy tettek, mintha nem változott volna meg a világ. Ugyanúgy ö, jártak el, mint korábban. Hogyha az egyes tagállamoknak a nacionalizmusát nem lehet visszaszorítani, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon is helyes irányba ment a magyar elnökség. Köszönöm. Langen úr, kékkártyás kérdést kap. Hajlandó válaszolni? Jó. Boftinárió úr fogalmazza meg a kérdést. Örülök annak, hogy felteltem a kérdést, Langen úr. Azt szeretném kérdezni, hogy ön olvasta-e a Velencei Bizottság véleményét az új magyar alkotmányról, és amennyiben igen, akkor kérdezném, hogy mit gondol erről a véleményről, erről a jelentésről, amely azt gondolom, hogy nagyon kritikusan fogalmazott, és az elmúlt időszak legkritikusabb véleménye. Langen úr, a Velencei Bizottság állásfoglalását nem olvastam, nem is tudok magyarul, de nagyon sok értékelést olvastam, amely szerint az egyik legmodernebb alkotmány a magyar alkotmány itt Európában, és szerintem ezt fogadjuk el. Az, hogy itt a parlamenten belül néhány ö, képviselő mit fogalmaz meg, egyszer égnek áll a szőr a hátamon tőle. Madame Tanya Fajon. Köszönöm szépen, Tanya Fajon, asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A magyar elnökség lezárta a munkáját, komoly sikereket ért el, lezárta a horvátországi csatlakozási tárgyalásokat, és megerősítette azt is, hogy a bővítési projekt még mindig él és mozog. Ez nagyon fontos, Szlovénia ezért rendkívül hálás, és gratuláltunk Önöknek, és Horvátországnak is természetesen. Nagyon jó alapokat teremtettek az európai jövőnek a romák szempontjából, nagyon jó stratégiát fogadtak el, de az az igazság, hogy túl sok időt pazaroltunk az önök belpolitikai küzdelmeire, ahelyett, hogy közös európai problémákat oldottunk volna meg. A, kezdtük a médiatörvényel, amely megkérdőjelezte a média szabadságát, aztán következett az, hogy önök a saját ízlésükre szabták ezt a törvényt, de szerintem az emberek szemében egy, emberek egyre rosszabbul nézik ezt. Schengen, Orbán úr Európa szimbóluma. Nem szeretnénk ezt aláásni, nem szeretnénk olyan Európát látni, amely visszafelé tesz lépéseket a demokráciától. Akkor is, hogyha a magyar elnökségnek vége van, mi komolyan figyelemmel fogjuk kísérni az önök lépéseit, és azt várjuk, hogy a lengyel elnökség a meg jó irányba fordítja a kormányt az ellenkező irányba. Köszönöm. Görenc képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Orbán elnök úr úgy gondolja, hogy Európa ma erősebb, mint hat hónapja volt anélkül, hogy megkérdezném a tisztviselőinek az eredményeit, azért nem igazán tudom osztani ezt a megállapítást. Az a kakofónia, ami a vás, görög válságot övezi, a válság kezdetétől fogva nem erősítette meg Európát. A spekuláció sokkal erősebb, mint hat hónapja volt az igazi finnek is erősebbek, mint hat hónapja voltak. A bővítés ugyanakkor, és itt nem mérlegelem szavaimat, csak akkor fogja erősíteni Európát, hogyha képes lesz olyan szabályokat alkotni, amelyek biztosítják a kopenhágai kritériumoknak a betartását valamennyi tagállam részéről, amikor már tagjai ennek az Európai Uniónak. Nem csak előtte, hanem utána is és ami pedig a Schengeni megállapodást illeti, ugyancsak úgy gondolom, hogy azok, akik szkeptikusak, és sőt ellene vannak a szerződésben foglaltaknak, sokkal erősebbek, mint hat hónappal ezelőtt voltak. Sajnos. Our colleague Paska is uh, on... Uh, Köszönöm. Paska úr visszajött a terembe, úgyhogy megadom neki a szót. Köszönöm szépen. A Európai Rady, kedves Viktor Orbán úr, je nesporné že maďarská administratíva. elnök úr a magyar adminisztráció nagyon keményen dolgozott annak érdekében hogy teljestse a kötelezettségeit amelyek az elnökség feladatainak az ellátásával járnak. Tehát a tisztviselők munkáját megköszönjük, és megköszönjük az adminisztráció napról napra végzett tevékenységét. Azonban ezt aláásta sajnos az, ami Magyarországon történt az elnökség ideje alatt. Ezért Brüsszelben nagyon gyakran azt láttuk, hogy van egyfajta szimbolikus jellege az eseményeknek, és aztán rengeteg félreértés következett, a rosszul értelmezett alkotmány, aztán a banki monor úr az ENSZ képviseletében szintén megfogalmazta a véleményét, a Velencei Bizottság is foglalkozott az alkotmányjal, véleményt fogadott el ezzel kapcsolatban, tehát nyilvánvaló, hogy nem volt könnyű a helyzet, de talán valami hiányzik az alkotmányból bizonyos jogok tiszteletben tartása hiányzik. Kazéni úr, elnök úr, először is köszönetet mondok én is, már többen is köszönetet mondtak a magyar elnökség munkájáért. Az Alkotmányügyi Bizottság, amelynek elnöke vagyok, elutazhatott Magyarországra, de máshol is találkoztunk Orbán úrral, találkoztunk a kozak üléseken is, és Magyarországon is. Ekkor láttam az európai kötelezettségvállalást, amelyről a magyar elnökség tanúbizonságot tett. Az Alkotmányügyi Bizottság megköszöni azt a segítséget, amelyet kapott, hogy az állampolgári kezdeményezés dosszéját lezárja, ez is ebben a szemeszteren belül történt meg. Győri elnök asszony is összefoglalta itt azt a vállalást, a lehető legrövidebb időben, amelyet a magyar elnökség eh, megkíván tenni. A lengyel elnökség ezt csak folytatni fogja, hogy az átláthatóságot növelje. A magyar elnökség azt mondta, hogy erős Európát szeretne. Szerintem ez egy nagyon jól megválasztott szimbólum volt. Egy eh, komoly támadásnak állt ön ellent, komoly kritikákat kapott az Európai Parlament részéről is. Meg kell, hogy mondjam, hogy tudósként, alkotmányjogászként, én nekem nagy tapasztalatom van, A könyvet írtam az európai alkotmányokról, és én azt kívánom, hogy a belpolitikának a kritikálását abba kellene hagyni, egy másik tagállam alkotmányának a kritizálását

Jó napot kívánok, eh, miniszterelnök úr, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani minden magyar csapatnak, amelyekkel nagyon sokat dolgoztunk a gazdasági kormányzás kérdésében. De elnök úr, eh, hogyha megengedi, én nem erről szeretnék beszélni. Engem nagyon meglepett egy dolog, hogy amikor a magyar elnökség lezárult, akkor eh, Habsburg Otto elhunyt és az ő eltűnésében azt látom, hogyha végig gondoljuk, hogy milyen volt az osztrák birodalom a 20. század elején, akkor egy jelet látok, amire oda kell figyelnünk. Az államaink, az építményeink törékenyek. Mi azok, akik a nacionalizmust buzdítják azzal, hogy ez a jövő lehetősége, azok nézzék meg, hogy mi történt a nagy birodalmakkal. Még a római birodalmat is elvitték a, a különböző szelek, mert másokkal együtt együtt kell építkezni, és sokkal fontosabb, hogy másokkal együtt dolgozunk, mint a konzervativizmus és egy nacionalizmus. És egy kis humor. Prodi úr mindig azt mondta azoknak, akik összehasonlították a brüsszeli diktatúrát Moszkva diktatúrájával, azt mondta, hogy szeretném, hogyha ö, megmondanák, hogy mikor csatlakoztak a Szovjetunióhoz. Köszönöm. Most pedig Korien Gortman következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a magyar soros elnökségnek, hiszen nagyon döntő pillanatban végezték a munkájukat, a gazdasági kormányzásban sikerült megegyezni, és hát 98%-ban tulajdonképpen megszületett ez a megállapodás. Az volt a cél, hogy erősebbé váljék Európa. Erősebb Európát azonban, azonban csak erős csapattal lehet építeni. Éppen ezért eh, Kármán úrnak szeretnék köszönetet mondani, a nagykövetének, az államtitkárnak és Győri Enikőnek is természetesen. Az soros elnökségük elején azt mondták, hogy komolyan kívánják venni a parlamentet, tulajdonképpen ennek tanúbizonyságát is adták. Nagyon sok javaslatunk, célkitűzésünk megvalósult. Teljesen egyértelmű, hogy ez a parlament azt is kívánja garantálni, hogy a tanács tudjon döntést hozni, amennyiben szükségesek ezek a döntések. Éppen ezért ez az utolsó két százalék, ami még akadály, nagyon-nagyon lényeges. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a hatékony döntéshozatalnak a módját kell megtalálni. És arra kell koncentrálni, hogy erre a 98%-ra építsenek, és az utolsó akadályt is elhárítsák. Meg vagyok arról győződve, hogy az eredmény számít, hiszen tudjuk, hogy ugye a száz százalékot még nem sikerült elérni, azonban önök nagyon sok jó előkészítő munkát végeztek el, ehhez gratulálunk, és bízom abban, hogy szeptemberre megszületik a végső megállapodás is. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig Frederik Darden kolléga következik. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Elsősorban, mint a Szociális Ügyek Bizottsága nevében szólok önhöz. Több kérdéssel is foglalkoztak, többek között a roma kérdéssel, de az előző elnökség, amelyik előbbre vitt nagyon sok szociális kérdés, például a hontalanok, a szegénységi küszöb és egyebek. Az önök elnöksége nagyon kevés szociális kérdéssel foglalkozott, miközben növekedési, foglalkoztatási európai szociális modell kérdésekkel foglalkozott. Ennek ellenére ebből a hat hónapból nem látjuk azt, hogy a gazdasági kormányzás és a költségvetési viták mellett foglalkoztak volna a szociális kérdésekkel is jóvá hagyták azt a domináns elképzelést, hogy az egyetlen fellendülési lehetőség a költségvetéseknek és a szociális kiadásoknak a csökkentése a belső döntése is, hogy a Pikler intézetet bezárták, ami egy olyan pedagógiai módszer dolgozott ki, amit világszerte előteznek, és ami a gyerekek elszegényedése ellen küzd. Kétségtelen, hogy szociális területeken egyes lépéseik az kötelezettségvállalással ellentétesek voltak. Marietta Gianakó következik. <coughs> Tisztelt elnök úr! Szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek az eredményeihez. Én az eredményeket nézem, és nem azt, amit nem sikerült elérni. Különösen fontos itt a pénzügyi stabilitás kérdése. Nagyon fontos, hogy az erőfeszítések makroökonomiai elemekre összpontosuljanak a továbbiakban a fontos emellett Schengen, a biztonság kérdése is. Ami fontos a továbbiakban, az pedig az, hogy a szociális dimenziót helyezzük előtérbe. Ez a 2020-as stratégia esetében is igaz. Én görög képviselő vagyok, és mint ilyen szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek az erőfeszítésekért, amit tett, annak érdekében, hogy megsegítsék hazámat, hogy a pénzügyi korrekciókat végre tudjuk hajtani lényegtelenek az értékelésben rejlő különbségek és a nézet különbségek, amelyek felvetődhetnek Görögországban. Ez a demokrácia szabálya. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy e segítség nélkül nagyon nagy, nehézsége, nagyon nagy nehézségeink lennének, és megértjük, hogy mennyire fontos az elnökségnek a szerepe, valamint a bizottság szerepe ebben a segítségben. Ami igazán fontos, fontos az az, hogy eh, hogyan tudjuk elérni az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit. Ha nem sikerült elérni egyes eredményeket, a, a Lisszaboni eredményeket. Most pedig Angelili alelnök. Grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, nagy vita volt az új magyar alkotmány kapcsán. De a viták mellett én szeretném elmondani a személyes véleményemet. Én nagyra becsülöm azt, hogy ebben az alkotmányban nyíltan hivatkoznak az új generációk jövőjére. Ez egy nagy érzékenységről tesz tanúbizonyságot, gondolnak a fiatalokra, a gyermekekre. Abból is kiderül ez, ahogy a magyar elnökség prioritásként kezelte azt az irányelvet, amely a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfiáról szól. Ennek én voltam az előadója. A következő héten szavazunk erről a szakbizottságban, és ez valóban egy olyan jogszabályozási eszközt jelent, amely erős lesz, sokkal komolyabb büntetési tételeket alkalmaz, jobb áldozatvédelmet valósít meg, meghatározza a szexuális turizmust, a grooming internetes bűncselekmény lesz, az el, a bűncselekmények során szertett vagyont pedig elkobozzák. A pedopornográf anyagokat eltávolítják az internetről. Ezek csak néhány, ezek a pontok csak egy rövid listát alkotnak azokból az eredményekből, amelyeket ez a szabályozás elért, és ez részben

Most pedig rátérünk az egyéni hozzászólásokra, de hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy nagyon kiváló volt az együttműködés Martonyi János külügyminiszter úrral is, és Győri Enikő miniszterasszonyon is, úgyhogy nekik még egyszer itt külön köszönetet mondok a munkájukért. Most tehát következnek az egyéni hozzászólók. Andrzej Zsip egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék teljes szívemből köszönetet mondani a magyar elnökségnek és miniszterelnök úrnak is. Mi nagyra becsültük ezt az elnökséget. Olyan időben érkezett el a magyar elnökség ideje, amikor több válsághelyzetet is megéltünk, ezeket felsorolták, az eurozóna válsága, az észak-afrikai politikai válság, az arab tavasz kapcsán, vagy gondolhatnánk akár a Japánban történt katasztrófára is. A magyar elnökség nagyon sikeresen vezette be az európai szemesztert, és minden fontos úton elindult, amely például az atomerőművek biztonságának a megvalósítását illeti, és egyéb nehéz kérdésekkel is szembeszállt a válságból való kilábalás érdekében, a stabilizálás érdekében. Én sajnos nem oszthatom Kombenditúr véleményét, vagy Ferázsúr véleményét. Ők azt mondták, hogy ez az elnökség válság megoldásokat hozott az Európai Uniónak. Hát én ezt megköszönöm az elnökségnek, nagyon kompetensen jártak el. Köszönöm, Nevidelova kolléga következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az expozéja elején azt hallottuk Orbán Viktortól, hogy a politikai pártokkal való együttműködés nagyra értékeli. Ezt követően kiavította magát, és azt mondta, hogy csak a néppártot érti ez alatt. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben több párt képviselteti magát, és eddig minden elnökséget jellemzett egy-egy jellemző, önök azonban túltettek mindegyiken, hiszen elfogadtak egy olyan alkotmányt, amelyben a Velencei Bizottságnak a véleményét nem vették figyelembe. A nacionalizmus kerül itt kifejezésre, és az, hogy az Európai Unió nem elég fontos, nem túlságosan fontos, azt gondolom, hogy nem a helyes deklaráció az, hogy javítsuk a fiatalság helyzetét. Nos, ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy mit tettek. Ugyanis a magam részéről úgy gondolom, hogy semmilyen előrelépés nem történt. Köszönöm. La palabra el... Most pedig Piotrowski úr következik. Prezydencja węgierska... Köszönöm szépen, elnök úr. A magyar elnökség olyan időszakban következett be, amikor több kihívással néztünk szembe válságokkal Európában és külföldön, Európán kívül. Senki más eh, nem tudta volna az összes célkitűzését elérni, hogyha éppen most van elnökségben. A magyar elnökség szerintem nagyon jól teljesített. Sikerült lezárni a tárgyalásokat Horvátországgal, sikerült elfogadni a hatos csomagot. Az elnökségnek még az is sikerült, hogy a figyelmet, Európa figyelmét a Duna régióra összpontosítsa, és megkezdje végre a munkát a roma stratégiák kapcsán. Nagyon fontos tehát megvizsgálni a magyar kormány stratégiáját. Mi ez a stratégia? utat mutatnak arra, hogy hogyan használjuk fel az erőforrásokat az életminőség javítására. Reding biztos asszony pedig kijelentette, hogy a, az a kampány, amely a meg nem született gyermekek élete védelme irányában folyik, ez helytelen Magyarországon. Hobermeyer úr következik. Elnök úr, a magyar soros elnökség azzal kezdődött, hogy belpolitikai viták eszkalálódtak, amelyek nem is voltak indokoltak és megalapozottak. Ne felejtsük el, voltak egészen más dimenziójú problémák, mint az arab tavasz, a fukushimai baleset is. Úgy gondolom, hogy az Izlanddal történt csatlakozási tárgyalások, illetve a lezárt horvát csatlakozási tárgyalások nagyobb volumenű előrelépések, miközben azért azt is el kell mondanom, hogy az atom erőművekkel kapcsolatos eszmecserét egy kicsit hiányolom. A Schengeni térséggel kapcsolatban szükség lenne egy sokkal nagyobb volumenű biztonságra. Összességében azonban értékelve azt kell mondanom, hogy köszönet jár az elnökségnek. El Milan Sfer. Köszönöm, Milan Sfer következik miniszterelnök úr orbán úr engedje meg hogy gratuláljak a szlovén delegáció nevében önnek a néppárt részéről. Gratulálnék a kiváló együttműködésért és a kiváló munkájukhoz is. Nagyon nehéz munkájuk volt. Akkor vették át az elnökséget, amikor a fukushimai krízist el kellett megbirkózni, és politikai cunami is érte a politikai baloldal részéről önöket a parlamenten belülről. Úgyhogy itt átpolitizált volt az önök munkája, és hát belpolitikai viták is beszüremkedtek az európai ügyekbe. Mindezek dacára azt gondolom, hogy nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetnek. Azok, akik azt mondták, hogy ön nem igazi európai, azoknak azt kell mondanom, hogy az európai szemeszter az egyik legpro-európai mechanizmus, amely elfogadásra került az intézmények által a Lisszaboni szerződés értelmében. Eh, az utolsó hozzászóló ebben a körben Monika Flasikova Benyova asszony. Köszönöm szépen. A magyar delegációnak szeretnék gratulálni, élén a magyar miniszterelnökkel, hiszen a soros elnökségnek nagyon ambiciózus programja volt, és köszönet jár azért, hogy így mentek előre. Úgy gondolom, hogy a plenáris és a parlamentet nem arra kellene felhasználni, hogy csak és kizárólag kritikai megjegyzéseket fogalmazzanak meg azzal az országa kapcsolatban, amely soros elnökséget visz. Nyilván nem szabad visszaélni ezzel a helyzettel, és hát precedens értékű a miniszterelnök úr esete, hiszen soros elnökként a pozíciójával visszaélt. Összességében azonban szeretnék köszönetet mondani, viszont emlékezzünk az eleje az elnökségének nem volt nagyon sikeres. Az elnök félbeszakítja. Megköszönöm. Most pedig elnézést kérek mindenkitől, aki még szót kért, de nagyon szorít minket az idő, nem tudom a többieknek megadni a szót, tehát ezt a napirendi pontot ezzel lezárjuk, és a bizottság alelnökének, Sefcsovics úrnak adom meg a szót, hogy elmondja az összefoglaló megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök úr, tisztelt képviselők! Ez a vita nagyon világosan mutatta, hogy mennyire fontos az európai integráció napjainkban, és hogy mennyire fontos szerepet játszanak a hat hónapos elnökségek a szlogen, vagy az a motto, amelyet a magyar elnökség kitűzött, az erős Európa mottoja volt. És valóban erre van szükségünk. Azt hiszem nagyon sok eredmény, amelyet már mások itt felsoroltak előttem, e valóban erősíti az uniónkat. Nézzük meg a gazdasági irányítást, az európai szemesztert, a pénzügyi szolgáltatások ellenőrzését, a fogyasztók jobb védelmét, a román stratégiát, a Duna stratégiát, valamint a csatlakozási tárgyalások lezárását Horvátországgal. Ezek mind-mind olyan eredmények, amelyeket itt említhetnék. Az eredményektől tehát ne terelje el a figyelmünket az a politikai vita, ami zajlik. Szeretnék reagálni ennek kapcsán néhány felvetésre, amelyet az európai parlamenti képviselők tettek a magyar alkotmány kapcsán, illetve arról, hogy az Európai Bizottság milyen álláspontot foglalt el a kérdésben. Ez egy komoly téma. Fontos, hogy alaposan elemezzük a helyzetet, mielőtt következtetéseket vonunk le. Először is el kell mondanunk, hogy az új alkotmány január 1-én fog életbe lépni 2012-ben. Ehhez végrehajtó intézkedéseket kell majd elfogadni. Tehát az értékelés jelenleg az az, hogy a magyar alkotmány nem inkompatibilis az európai jogszabályokkal akkor lehet az értékelést teljes mértékben elvégezni, hogyha már az alkotmány végrehajtási intézkedései is megszülettek, és ezeket a gyakorlatban alkalmazzák. A bizottság a Velencei Bizottság munkáját figyelemmel kíséri, ez a bizottság június 20-án adta ki az átfogó véleményét a témában az Európa Tanács közgyűlése kérte ezt a véleményt. A bizottság szolgálatai most elemzik az a, a Velencei Bizottság véleményét a bizottság komolyan veszi azt a szerepét, hogy a szerződések őre. Én mindenkit biztosítok arról, hogy a bizottság nagyon figyelni fogja a Magyarország lépéseit, ugyanúgy, mint ahogy más tagállamok lépéseit is figyelemmel kíséri, és az előre jogaival mindig is él, hogyha szükséges. De most foglalkozunk inkább azzal, ami ezt az elnökséget ekkora fordulópontát tette határozott lépések történtek a gazdaságirányítás irányítás erősítése irányában, illetve a közös gazdaságpolitikai koordináció megvalósítása tekintetében, az európai szemeszterben. Nagyon világosan megfogalmazódott az az üzenet, hogy a gazdaságaink egymástól függnek, tehát a jövőnk is összekapcsolódik. Az Európai Unió az egy közös térség, nem 27 különböző gazdaságról van itt szó. Tehát, hogyha az egyik ország nem jól teljesít, azt megérzi az összes többi. Emiatt álltunk elő az EU 2020-as stratégiájával, és ugyanez volt a kiinduló pontunk, amikor az első európai szemeszterre javaslatot tettünk. Én, nekem, én most megköszönöm a magyar elnökségnek azt, hogy sikeresen beindították ezt a szemesztert, hogy sikeres eszmecserét folytattak le az ország specifikus ajánlások kapcsán, ezt támogatta az Európai Tanács is. Tehát megszülettek a lehető legjobb körülmények hogy sikerüljön az átmenetet megvalósítani az európaiból a nemzeti szemeszterekre. Tudjuk mindannyian, hogy a reformok csak akkor lesznek sikeresek, hogyha azokat a nemzeti kormányok sajátjukénak érzik és meg is valósítják. Ha megengedik, akkor tennék még egy megjegyzést a gazdasági irányítási csomagról. Szerintem a tanács is és az Európai Parlament is nagyon nagy lépéseket tett előre. Nagyon közel állunk ennek a fontos csomagnak a lezárásához. Nagyra becsülnénk, nagyra értékelnénk, hogyha mind a két intézmény meg tudná tenni azt az utolsó centit, azt az utolsó métert, ami a tárgyalások lezárásához szükséges. Minél előbb, annál jobb de megint mondom, a magyar elnökséget köszönet illeti, mert rengeteg energiát fektettek ebbe, ezekbe a tárgyalásokba, hogy sikerüljön a csomagot ennyire közel hozni a lezáráshoz. A magyar elnökség számára a munkája első napjától kezdve fontos prioritás volt, hogy a horvát csatlakozási tárgyalásokat lezárják. Ez is egy nagyon fontos siker, fontos jelzés, nem csak a horvátok számára, hanem mindenki számára a Nyugat-Balkánon. Ez megerősítette azt, hogy a Nyugat-Balkán jövője az Európai Unión belül van. Sikerült azt megerősíteni, hogy a bővítés valóban egy hiteles folyamat. Mindkét oldalról hiteles ez, a felkészülés oldaláról is, és az Európai Unió oldaláról is, mert az Európai Unió megerősítette az elkötelezettségét kötelezettségét a nyugat-balkáni nemzetek iránt. A magyar elnökség vezető szerepet játszott abban is, hogy új politikákat alakítsunk ki a szomszédságunk kapcsán. Itt az igazi demokráciákat támogatjuk, és azokat a reformokat, amelyek megerősítik a pozitív fejleményeket ezekben a térségekben. Zárásként engedje meg elnök úr, hogy két fontos stratégiára térjek ki. Az első ezek közül a Duna stratégia. Úgy gondolom, hogy az első makroökonomiai stratégia sikerét sikerül majd a balti térségben itt most megismételni a Duna, Duna stratégiában, hiszen itt együttműködnek a szakértők, a bizottság is felajánlotta a szakértelmét, és azt hiszem, hogy valóban sikerül majd felemelnünk ezt a régiót, és egy új gazdasági siker lesz ez. Sikerül majd jólétet teremteni. A másik fontos pont pedig a roma stratégia. Ezzel is bemutatta az Unió, hogy a roma kérdés európai kérdés, tehát európai szintű megoldást kell rá találni. És ezzel a témával is minden intézmény, minden tagállam kell foglalkozzon. Nagyon fontos ez a kapcsolat a politikák között az európai szinten és a nemzeti szinten. A nemzeti akciótervek és az európai szint közötti kapcsolat véleményem szerint pozitív eredményeket fog hozni a romák életében. Elnök úr, végül pedig Engedje meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a partnereknek, akikkel dolgoztam, szinte napi kapcsolatban álltam. Martonyi János külügyminiszter úrral, Győri Enikővel, aki gyakorlatilag rengeteg időt töltött az Európai Parlamentben a csapatával együtt, kiváló munkát végeztek, és ezért szeretnék neki köszönetet mondani. Nagyon szépen köszönjük Sefcovics úrnak, most pedig lezárjuk ehhez a nagyon fontos témához a vitát

munkájáról, és köszönöm ezeket a megjegyzéseket itt, amelyeket zárásként tett. Én szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar elnökség különösképpen barátságos volt az Európai Parlamenttel. Ez az elnökség fogadta el azokat a szabályokat, amelyek az Európai Parlament, a bizottság és a következő elnöksége kapcsolattartására vonatkoznak a több éves pénzügyi keretek témájában. Ez nagyon fontos volt számunkra, ezt szerettük volna elérni úgyhogy a következő elnökségek ugyanezt a kötelezettséget fogják majd mutatni a Dán, a Ciprusi, az Ír elnökség is, nem csak a lengyel, követni fogja az önök példáját. Ezek a lépések ugyanis támogatják a több éves pénzügyi keretekről folytatott széleskörű vitát. Miniszterelnök úr, még egyszer köszönetet mondok önnek és a teljes kormányának. Szeretnék köszönetet mondani Sefcsovics úrnak és a bizottság alelnökének és minden kollégámnak. Köszönöm. Folytassuk, kedves kollégák, folytassuk a vitánkat. A... Megkérek mindenkit, hogy fejezzék be a gratulációkat, köszönetnyilvánításokat, és folytatjuk így a napirendünkkel kapcsolatos munkát. Egy nagyon fontos jelentés következik.